Dear colleagues. Kedves kollégák, kicsit szomorúan kell megállapítanom, hogy eh, ez az utolsó alkalom, amikor elnökölök itt az ülésen, és nagyon fontos szavazásokra kerül sor ma. Először is szeretnék mindenki tájékoztatni arról, hogy 18 nyelven megy a tolmácsolás, és az összes ülésünkhöz hasonlóan itt is interneten közvetítjük az ülést, és papíroktól mentesen dolgozunk. A szavazás tekintetében el kell, hogy mondanom, hogy március másodikán zárjuk le az egyik témát. Ma a végső jelentésről szavazunk, illetve az ajánlás tervezetről. És ezzel lezárjuk, kedves kollégák, az egyéves intenzív, és meg kell mondjam, nagyon jó munkát alakuló ülésünkön kezdtük ezt a munkát, március másodikán 27 alkalommal találkoztunk, 47 meghallgatást szerveztünk, nagyon sok írásos bizonyítékot nyújtottunk be, tényfőtáról, missziókról, tanulmányokat gyűjtöttünk be, elemzéseket, és ez mindannyiunk kollektív munkája, ennek köszönhetően időben sikerül lezárnunk ezt a munkát. Tehát nagyon fontos, ez az tíz év, több mint tíz év alatt ez az első olyan tényfetáró bizottság, amely tudta tartani a határidőket. Ma remélem, hogy egy nagyon jó jelentésre fogunk szavazni, és ez fontos lesz nem csak itt a parlamentben, hanem a tanácsban és a bizottságban is, és különösen fontos lesz a való világban. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, kiváló munkát végeztek, az árnyék előadóknak és a koordinátoroknak. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon erős koordinátori csapat állt föl, és sikerült mindenkivel hatékonyan együttműködnünk, és a munka az a koordinátorok, az előadók, árnyék előadók közös munkája eredményeként sikeres. Természetesen a szakértőknek is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon sokszor és a legtöbbször nyíltan tudtunk tárgyalni. Természetesen a bizottságnak is köszönet, a bizottság is mindig készen állt arra, hogy elküldje a képviselőjét és visszatérjen az egyes témákra. És végül a parlamenti szolgálatoknak is szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, akiknek nagyon sokszor 10-15 perccel, vagy akár fél órával is tovább kellett dolgozniuk a plenáris szolgálatok, az összes átírást, a meghallgatások leírását megszervezte, a jogi szolgálat is kiváló munkát végzett, mindig ugye kiegyensúlyozottan kell fogalmazunk, és ebben segített a jogi szolgálat, a parlament kutatószolgálata, valamint végül, de nem utolsó sorban a titkárság dolgozóinak is szeretnék köszönetet mondani. Épp most mondták, hogy a tényfetáró bizottságot követően visszatérnek eredeti munkájukhoz. Január 24-e, február 9-ei emészülés jegyzőkönyve az online dokumentumok között elérhető, hogyha nincs megjegyzés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük a mai napi rendet természetesen, illetve a mai jegyzőkönyvet nem tudjuk a következő ülésen elfogadni, de majd írásos eljárás keretében fogunk ezzel foglalkozni. Ha ez elfogadható, akkor már is rátérünk a szavazásra, a jelentős tervezet szavazására, meg szavazására néhány bejelentés kell, hogy tegyek ezzel kapcsolatban. Van a tényfeltáró bizottságok esetében van egy különleges szabály, csak a teljes jogutagok és az állandó helyettesek, póttagok szavazhatnak. Vagyis aki nem állandó tag, vagy nem állandó póttag, nem szavazhat. Remélem mindenkinek itt van a szavazókártyája, mert néhány szavazatnál majd ellenőrzésre lesz szükség, illetve a végső szavazást is le kell majd, hogy folytassuk. A 12 tagos minimális részvétel biztosított, szeretnék egy tesztet végezni, megnézni, hogy minden működik-e, ezért feltenném azt a kérdést, szeretnének részt venni egy másik tényfeltáró bizottság munkájában a jövőben, és megnyitom a szavazást. The vote is open. Hmm, nyitva van, megnyitottam a szavazást. Három. Három néppárti szavazattal többünk van. Akkor most rendben van. Lezárom a szavazást. Van-e javaslatuk arra, hogy mi legyen a témája a következő tényfelnyeltára bizottságnak? Akkor most átérünk a szavazásra. Jelentés a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatáról. Egyes bekezdés, 8-as módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 9-es módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosítóindítvány mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Tízes módosító indítványról a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es módosító indítvány mellette. Ellene. Tartaszkodik. Elfogadtuk. 15-ös módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 12-es módosító mellette, ellene, A 15-öst elutasítottuk, úgyhogy a 12-es nem okafogyott. 12-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartaszkodik, elutasítottuk. Rendben, ellenőrizzük. 17-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk kertes kompromisszumos módosítás mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizhetjük, igen. A kettes kompromisszumos módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es pluszként szavazunk erről mellette, ellene, tartózkodik, tartózkodik, elutasítottuk. 33-as mellette ellene, ellenőrizzük már is, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os mellette ellene. Ez nem egyértelmű. Ellenőrizzük. 36-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most 31-esre rátérünk mellette, ellene, tartózkodik, fogadtuk. 33 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást 35-ösről. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 32 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. hetes bekezdés, 40-es módosító, egy szóbeli módosítás van ezzel kapcsolatos, mindenki ismeri mellette, ellene. Szerintem ezt elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyetemen elfogadtuk. 14-es kompromisszós módosító mellette ellene tartózkodik. Egyetemen elfogadtuk 9-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 48 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Valamit rosszul mondtam, azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es. Ellenőrizzük a 49-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50-es módosítom mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 52-53 egyformák mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 12-es kompromisszos módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 59-es, második része, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 59-es második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk 63-as mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk 64-es mellette ellene, tehát ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 64, Lezárom a szavazást. That is rejected. Elutasítottuk. 65-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 66-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 67-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 80-as mellette, ellene, ellenőrizni kell. Nézzük, a 80-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 88-ast 88-ast kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de hát mégis egy kompromisszum ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Egyel több a szavazat, mint kéne. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a kompromisszumot, akkor a 93-as jön mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellette, ellene tartózkodás nem volt egyértelmű. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilencvenötös első részéről szavazunk, ki támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. De ellenőrizzük, na, tessék. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Második rész. A 95-ös második részéről beszélünk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 96-os szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 97-es, ugyancsak szóbeli módosítóval, kitámogatja, ellene, tartózkodás, ellenőrzést igényel a dolog. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Hatos kompromisszum, kitámogatja, mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás. 105-öst kéne ellenőrizni. Most akkor géppel lezárom a szavazást, elutasítottuk. 106-os és 107-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 108-as kitámogatja, ellene elutasítottuk. Tízes kompromisszum kitámogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 113-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 116-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum kitámogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 129-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 100 ellenőrzést kérnek. Jó, akkor a 130-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 132-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 133-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 134-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 135-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 136-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 139-es mellette ellene elutasítottuk. Tartózkodás nem kérdeztem, de elutasítottuk. 138-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 140-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 143-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 142-es mellette ellene tartózkodás néznünk kell. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Száznegyvenhármas mellette ellene tartózkodás elutasítva 144-es és 145-ös mellettük ellenük kiszavaz, tartózkodás, elutasítottuk 146-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 151-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 152-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 153-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 154-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 155-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 156-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 158-as mellette ellene tartózkodás, nem egyértelmű a helyzet. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát ez elég egyértelmű. 159-es mellette ellene tartózkodás. Tehát elutasítva. 160-as mellette ellene tartózkodás elutasít. 161 ellene tartózkodás elutasítva, 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171-es mellette ellene elutasítva 172-es mellette ellene elutasítva, 173-as mellette, ellene, elfogadtuk, 175-ös mellette, 174-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 175-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 178-ast ellenőrizzük most. Elnök asszony, ha lehet, ha lehet, azt szeretném kérni, A 174-esről szeretném, hogy szavazzunk, mert nagyon gyorsan haladtunk, és én nekem az volt a benyomásom, hogy elfogadtuk azt. One seven, sorry, sorry, you want to... A 174-est akarja ellenőriztetni? Ám legyen. 174-es. Megnyitom a szavazást. 174-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. És a 178-as is ellenőrizzük, ez is ellenőrzés lesz. 178-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most akkor egy nagy lépés. 180-as. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 181-es mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 183-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 182-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 184-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 185-ös mellette ellene tartózkodás Szerintem elfogadtuk, de hát nézzük, nézzük, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 186-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 187-es mellette. Ellene. Tartózkodás. 188-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 189-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 190-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 191-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 191-est, Lezárom a szavazást. 192-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 193-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 194-es mellette ellene ellenőrzést igényel a dolog. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 195-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 196-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 197-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 198-as, mellette ellene tartózkodás, no, ellenőrizzük. 198-as. Megnyitom a szavazást. Még egyszer, na, még egyszer, 198-as, most nyitom meg a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 199 mellett. Ellene tartózkodás elutasítva 200 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva 201-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva 202 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva 203 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva 204-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 205-ös mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas, két részben, Első rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Négyes módosító mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 205-ös mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os mellett ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, zárom, zárom, elutasítva a hetes mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Igen, egy pár perc, hogy, a, hogy mindenki megtárgyalhassa a végeredményt. Colleagues. Kollégák, akkor név szerint szeretnénk szavazni. Név szerint szeretnénk szavazni. Szeretném az összes kollégát informálni, hogy eh, a egész jelentésről csomagként szavaztunk. Tehát egy egy szavazással szavazunk most. Megnyitom. And the vote is closed. Zárom a szavazást. That is a very, very, very nice. Nagyon-nagyon szép eredmény. Gratulálunk az előadóknak. Én nem szavaztam most, de mindenképpen igennel szavaztam volna, ha szavaztam volna. Akkor áttérünk a második jelentésre. Ez pedig eh, a kibocsátás mérés vizsgálata. Az egyes kompromisszummal kezdjük mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 10-es, 11-es azonos, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 12-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 14-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellene ezt ellenőrizzük. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva. Hármas kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences kompromisszum. A 29-est ellenőrizzük? Jó. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 30-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellett, ellene, 37-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellett, ellene, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es 39-es, ellenőrizni akarjuk? The vote is closed. <laughs> That is rejected. Elutasítva. <laughs> um, amendment 4 is in favor? Igen. Én nem szavazok, mert teljes mert teljes a csapot. Mellette, a 40-es, a 40-es mellett, ellene. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. Megnyitom a szabadást. Zárom. Elutasítva. A négyes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Check. Amendment 52. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva. 53-as mellett ellene elutasítva. 54-es mellett tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mód, eh, kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. A 10-es kompromisszum mellett ellene. A tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötvennyolcas mellette, az 58-as mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 61-es mellett ellene. Ez nem világos, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 62-es első rész mellette, ellene, elutasítva. Ja nem, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellett ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 79-es ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellett ellene, tartózkodás, elutasítva. 86-os, 87-es, azonosak mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 88-as. Ellene, tartózkodás elutasítva. 89-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 9091-es azonosak mellette, ellene, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva. 92-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 93-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 96-os? 96-os? 94-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 96-os mellett, ellenőrizzük, bocsánat. Vote is closed. Zárom a szavazást. Elutasítva. 97-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 98 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 rész, két részben, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Százas mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 101-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 102-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellett ellene tart, tartózkodás. Ellenőrizzük a 104-est. Megint a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 105-ös mellett. Elutasítva. 106-os mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 107-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 109-es, 110-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, elfogadtuk. Favor. 111-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113, 114 mellette ellene tartózkodik. Nem volt egyértelmű. Frakciók nem egyformán szavaztak, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítottuk. 115-116 mellette ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a... Nem, még nem zárom a szavazást. Most zárom le a szavazást. Elutasítottuk. 120 mellette ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 122-es mellette, ellene, ellenőrizzük. 122-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Sokan nem emelik fel megfelelően a kezüket. Még néhány oldal, aztán befejeztük a szavazást. 123-as mellette ellene elutasítottuk egyértelműen. 124 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 125 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 126, 127 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 128-as mellette ellene elutasítottuk, tartózkodik, ellenőrzés, tartózkodik, nincs, ellenőrizzük. Elfogadtuk. 130-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 133. Elnézést, 129-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 132-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 134-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 137-es mellette ellene. Nem egyértelmű ellenőrizzük. 137-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 138-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 139, 140 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 137-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 150-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 153-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 154 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 155-ös mellette ellene pedig elfogadtuk. 156-os mellette ellene pedig elfogadtuk. Szóbeli módosítás, Bonifa, asszony. Rendben van, mindenki egyetért vele, szavazunk a szóbeli módosításról, ki támogatja, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 157-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 158-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 159-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 160-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 161-es, két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 162-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 163-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 163-as mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk 165-ös mellette ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 167-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 166 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 168 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 170-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 171-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 172-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 173 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 174-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 175-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk elnézést, 176-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 177-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 179-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 178 mellette, ellene, tartózkodik, nem egyértelmű, ellenőrizzük, 178-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 180-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító két részben, első rész mellette, második rész, ellene, tartózkodik, második rész ellen, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes módosító mellette ellene ellenőrizzük, nem egyértelmű, négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk hármas módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás. Kéri bárki, hogy felfüggesztés legyen, vagy szünet legyen, nem. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kiváló az eredmény, és nagyon-nagyon gratulálok. Gratulálok az előadóknak, árnyék előadóknak, Hogyha nincs más téma, akkor találkozunk a plenárison. Megígérem, hogy egy italt is fogunk szervezni, egy kocintást. Meg kell, hogy ünnepeljük, hogy nagyon jó eredményt ért el a tényfeltáró bizottságunk. Úgyhogy sok szerencsét a plenárishoz is. Köszönöm szépen!